parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, itt a teremben és a termen kívül. Nagyon örülök, hogy ma bemutathatom a két kulcsfontosságú részpolitika területén a vízióimat. Ez európai szomszédsági politika és az Európai Unió bővítési tárgyalásai. Nagyon örülök, eh, hogy együtt dolgozhatom önökkel ezekben a, ezeken a fontos területeken. Az önök véleménye rendkívül fontos az én jövőbeni szerepem meghatározásában. Az Európai Unió mint úttörő béke projekt regionális integrációval kezdődött. Mind a bővítési politika, mind a szomszédságpolitika ennek a eh, csodálatos kezdeményezésnek a folytatásai. És az alap értékeinkre épül, építjük ezt fel. Ne felejtsük el, hogy két évvel ezelőtt mi kaptuk meg a béke Nobel-díjat, ezért a teljesítményét. Az Európai Unió profilját erősíteni szeretném ezen a két területen. Az Európai Uniónak a helyszínen láthatóbbá kell válnia, egyértelműben jelen kell lennie azért, hogy az alap saját érdekeinket képviselni tudjuk, és hogy reformpartnerek legyünk a szomszédos országok számára. Az Európai Unió éleslátó kell, hogy legyen az céljai meghatározásában, öntudatos kell, hogy legyen a saját szerepének kialakításában, a saját szomszédságunk területén, illetve offenzíven kell kommunikálnia a munkáját a polgáraival és az Európai Unión kívüli polgárokkal szemben. Ez az én misszióm az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bizottság alelnökével, a főmegbizottal együtt szeretném ezt a feladatot elvégezni. Kedves hölgyeim és uraim, kezdjük a bővítéssel. Juncker megválasztott elnök azt mondta, hogy az elkövetkezendő öt év évben nem lesz bővítés, mivel itt az ideje annak, hogy konszolidáljuk azt, amit az el, elmúlt időszakban elértünk 28 tagállammal. Reális, hogyha realisztikusan nézzük a dolgokat, ez alatt az idő alatt nem is lesz kész senki a csatlakozásra, de ez nem jelenti azt, hogy megállnánk. Ennek az ellentéte igaz. Az én feladatom az lesz, hogy segítsek felkészülni azoknak az országoknak, amelyek csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, hogy minden kritériumot minden kritériumot betartsanak. Regionális politikai biztosként megtanultam azt, hogy fel kell készítenem az új tagokat arra, hogy az Európai Unió felelős tagjai legyenek. Három olyan területet látok, amiben nem ismerek pardont. Az egyik az alapjogok az és a e, jogállamiság, a második a gazdaság, a harmadik pedig a megfelelően működő demokrácia. És ezeket ki kell, hogy egészítse a megfelelő közigazgatási kapacitás. Ezek alapvető dolgok, és a tárgyalások során a motto, a mottom az lesz, hogy minőséget sebesség előtt. A mandátum elején javaslatokat fogok benyújtani arra, hogy hogyan lehet ezeket a prioritásokat jobban támogatni. Ami az igazságszolgáltatást és a jogállamoságot illeti, szorosan együtt fogok működni az alelnökkel, az, az igazságügyi, a fogyasztóvédelmi, a nemi egyenlőségi, illetve a migráció és belügyi biztossal. A szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc, harc a közigazgatás reformja, a független és professzionális igazságszolgáltatás olyan dolgok, amelyekben nem ismerhetünk kompromisszumot. Ugyanez igaz az alapjogokra. A diszkriminációnak nincs helye olyan társadalmakban, amelyek csatlakozni kívánnak az EU-hoz. A második dolog, amelyben nem ismerünk pardont, a gazdaság és azon erőfeszítéseink, hogy növekedést teremtsünk és munkahelyeket teremtsünk, munkahelyeket teremtsünk. Szeretném, hogyha a csatlakozás gazdasági kritériumait újra megvizsgálnánk. Tanuljunk az európai szemeszterből, és biztosítsuk azt, hogy a bővítési kritériumaink valóban támogatják partnereinket abban, hogy elérjék azokat a sztenderdeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy tagokká válhassanak, és, és amelyel beindíthatják a növekedést. A strukturális reformok csak akkor sikeres, lehetnek sikeresek és fenntarthatóak, hogyha az emberek látják és érzik ezeknek az előnyeit. Ref, azokat a reformokat, amelyeket a regionális politikában bevezettem, ezeket nagyon fontosnak tartom, és ezek arra motiválják a partnereket, hogy folytassák a növekedési politikát azáltal, hogy a kompetitív előnyeiket meghatározzák, és a reform erőfeszítéseket ezekre az ágazatokra koncentrálják. A közféra támogatása nagyon fontos. Az IPA e, például, és együtt kell működnünk a nemzetközi pénzügyi intézmények, e, intézményekkel. Annak érdekében, hogy látható eredményeket érjünk el. A harmadik alapvető dolog az igaz és mély demokrácia. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek hozzájárulnak a reform folyamathoz a bővítésre váró országokban, legyen szó a szabad választásokról, a valódi független médiáról, az inkluzív, átlátható kormányról. Szeretnék, ebben számítok az önök támogatására, és szeretném a civil társadalmat jobban bevonni reform folyamatba. Azt mondtam, hogy nem állunk meg, sőt, bizonyos területeken még gyorsítjuk a tevékenységünket a csatlakozási partnerekkel. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a regionális együttműködést erősítsük, és segítsük megoldani a bilaterális problémákat partnereink nem léphetnek az európai ösvényre, hogyha nem tudják a múlt örökségét megoldani. Arra ösztönzöm a régiókat, hogy stabilizálják az országokat, hogy stabilizálják régióikat, és ezért egy mélyebb párbeszédet szeretnék ösztönözni Belgrád és Pristina között. A Nyugat-Balkán országainak jobb összekapcsolódása van szükségük saját magukkal és az Európai Unió, egymás között és az Európai Unióval is. Ezt a régiót be kell vonni a, a kör a, a a vérkeringésbe, az európai vérkeringésbe. Nem lehet ez egy fehér folt a, a térképen a Nyugat-Balkán infra, energiainfrastruktúráját és közlekedési struktúráját er-, erősíteni kell, ez közös érdekünk a TEN-T és a TEN-E hálózatokon keresztül. Szeretném, hogy szeretném kihasználni tapasztalataimat, amelyeket regionális politikai bizottság biztosként, biztosként szereztem, hogy biztosítsam azt, hogy ezek hatékony, jól menedzselt és jól célzott befektetések, amiket megvalósítunk ezekben a hálózatokban. Szeretném a kooperációt erősíteni, újra életet, ten, életet lehelni ebbe és ebben is szeretném kihasználni tapasztalataimat. Végül pedig az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van Törökországgal kapcsolatban, a reformok motorja lehet. Szeretném a Vámuniót modernizálni, ezt kiteljesíteni, hogy érvényes legyen a szolgáltatásokra is, a közbeszerzésre és a mezőgazdasági termékekre. A közös érdekeink elérését folytatnunk kell. Azonban csak akkor léphetünk, léphet előre Törökország a tárgyalásokban, hogyha valóban elkötelezi magát a reformok mellett. Tisztelt képviselők, amikor a szomszédsági politikát tíz évvel ezelőtt létrehoztuk ki, gondolta volna, hogy milyen instabilitás és krízis helyzetek alakulhatnak ki délen és keleten. Aktívabban kell részt vennünk a szomszédságunkban fellépő problémák megoldásában, és a demokrácia és a jólét építésében. Meg kell őriznünk a saját biztonságunkat, az egyetemes értékeket fenn kell tartanunk, és az érdekeinket most kell képviselnünk. A fő prioritásunk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az ukrán válságot, ukrajnai válságot megoldjuk. Általános célunk az, hogy olyan megoldást találjunk, amely tiszteletben tartja Ukrajna eh, ter, eh, területi eh, integritását, függetlenségét, szuverenitását és a nemzetközi jogot is. Támogattunk el az alapvető, azt az alapvető jogot, amelyel Ukrajna és népe is rendelkezik, hogy saját stratégiai választásaikat megtegyék. Az EU-Ukrán társulási egyezmény aláírása és ratifikációja fontos mérföldkövek, amelyek erősebb politikai és gazdasági kapcsolatokat alakítanak ki az EU és Ukrajna között, nagyobb stabilitást és jólétet hoznak majd az európai kontinensnek. Az európai szomszédság politika egy olyan keret, amely elengedhetetlen, mind, mind délen, mind, mind keleten. Azonban fenn kell tartanunk a, a tempót ezekkel a változó változó körülményekkel. Juncker elnök azt kérte, hogy ajánlásokat tegyek az első évben, ezt meg fogom tenni, és önökkel is ebben egyeztetni szeretnék. Először is mindig azt mondtuk, hogy az európai szomszédsági politika, politikában megkülönböztetett megközelítésre van szükség minden országra. Ezt most valósággá kell, valóra kell váltanunk. Másodszor a, a politika rugalmasabb kell, hogy legyen, és gyors választ kell, hogy lehetővé tegyen. Harmadszor biztos szeretnék lenni abban, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezünk az együttműködésre minden kulcsfontosságú területen, energia, kereskedelem és migráció területén. Negyedszer erősítenünk kell a közös a, a kapcsolataink kapcsolatainkat a szomszédos országokkal. Erősebb bevon, erősebben be kell vonni a civil társadalmat és az üzleti világot is. Hadd mondjam el azt, hogy ha a partnereink nem felelnek meg az ígéreteiknek, nem tartják be az ígéreteiket a jobb kormányzással, reformokkal kapcsolatban, az probléma, de ha betartják az ígéreteiket, akkor az uniónak is be kell tartani az ígéreteit. Hogyha partnereink nem tartják be az ígéreteiket, akkor világos stratégiát kell kidolgoznunk arra, hogy hogyan tudjuk az érdekeinket képviselni. A a keleti partnerség megfelelő keretet kínál. Biztosítani szeretném, hogy Ukrajna, Grúzia és Moldávia támogatást kapjanak a demokratikus átalakuláshoz, politikai és gazdasági reformokhoz. Az Európai Bizottság támogató, Ukrajnát támogató csoportja kulcsfontosságú szerepet játszik a munkánkban eh, és a keleti ukrán, ukrán terület újrafelépítésében. Erősíteni szeretném örmény országot és Azerbajdzsánt eh, való együttműködést, és szeretném a politikai eh, kapcsolatainkat, kritikus megközelítést erősíteni Belorussziával kapcsolatban. Támogatni fogom Federica Mogherinit az Európai Unió szerepének erősítésében, hogy a keleti szomszédságban befagyott konfliktusokat megoldja. A főképviselővel szeretnék előrelépni Oroszországgal folytatott párbeszédben. Oroszország nem szabad, hogy alábecsülje az Európai Unió képességét arra, hogy megoldja a problémákat és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a partnereink fenntartható reformokat hajtsanak végre. Érvényes ez a déli területre is, itt most Tunéziára és Marokkóra gondolok. Erősít, segítenünk kell ezeknek a partnereknek partnereinknek abban, hogy a demokratikus párbeszéd folytatódjon, és a reformok békét és jólétet hozzanak Szíriában. Hatalmas politikai és humanitárius válsággal nézünk szemben. Nem engedhetjük meg, hogy eh, ez Eh, hogy ez eh, lekerüljön a napirendről ez a eh, probléma egyéb problémák miatt. Politikai megoldástra kell törekedni továbbra, és segít kell nyújtani azoknak, akik, akik szenvednek, Jordániában és Libanonban például. Egyiptomban egy komplex politikai helyzet alakult ki, és nagyon kemény gazdasági körülmények vannak itt is konstruktív fellépése van szükség. Nem szabad Líbiát sem nem szabad megengedni, hogy Líbia a káoszba torkoljon. E, itt is erősíteni kell az állami hatóságokat, és támogatni a politikai e, párbeszédet. Hozzá fogok járulni ahhoz is, hogy az Európai Unió a Közelkeleti közel-keleti békefolyamatban fontos szerepet játszan, ebben szorosan együtt kívánok működni a főmegbizottal. Tisztelt képviselők, néhány szót az európai gazdasági területről és az európai szabadkereskedelmi térségről. A, a képviselővel azon fogok dolgozni, hogy megerősítsük az együttműködést, és a belső piacot továbbra is támogassuk, és tiszteletben tartsuk a szabadságokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió és szomszédai, nagy kihívások előtt állnak, olyan éppen akkor, amikor a pénzügyi eszközeink nagyon korlátozottak az Unió, eh, a felelősséget kell, hogy vállaljon, és erősebben kell, hogy koncentráljon a, a szomszédsági és a csatlakozási politikára. Önökkel együttműködve szeretném biztosítani azt, hogy az Európai Unió proaktív és célzott politikát folytat partnereivel, a polgáraink jólétét szem előtt tartva. Nagyon lelkesen, de pragmatikusan szeretnék nekilátni a munkának. Kérem, működjünk együtt határozottan, realistán, annak érdekében, hogy a szomszédainkkal kötött partnerségeket erősítsük, és ebben az európai érdekek vezessenek bennünket. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük